Liebe... Kedves kollégák, kedves meghívottak, szakértők itt a, az asztalnál. Kezdjük a munkát. Remélem, hogy még további képviselők csatlakoznak majd hozzánk, de a 15 órás kezdést egyesek nagyvonalúan értelmezik tehát még egyszer szívesen üdvözlök mindenkit a mai nyilvános meghallgatásunkon a Tudományos és Akadémiai Kultúra, a Radikalizmus és az Álhírek elleni küzdelemben címmel. Itt a politikai radikalizálódás az egyik legnyugtalanítóbb és sürgetőbb kihívást jelenti napjainkban, és a Brexit népszavazást követően, illetve a Trump megválasztását követően ezek a kihívások, követelmények még élesebbéké váltak. És az európai szinten is az álhíreket tudatosan használják fel az állampolgárok megtévesztésére, masszív manipulációra, illetve téves képzetek keltésére. Éppen ezért a mi szakból mi szakbizottságunknak is foglalkoznia kell azzal, hogy hogyan lépünk fel az álhírek terjesztésével, az alternatív valóságokkal szemben, illetve hogy a hazugságot eufemisztikusan használják. Itt a nemzetközi szakértők különféle témákat érintenek majd, különös tekintettel arra a kérdésre, hogy az álhíreket hogyan lehet tudományos módon kezelni, illetve ezeket napvilágra hozni. Itt két panelben zajlik majd a munka, a szakértőket meghallgatva utána kérdéseket is intézhetnek hozzájuk, és reméljük, hogy közös vitát tudunk folytani. Az, folytatni. Az első panelben szeretnék három nemzetközi szakértőt üdvözölni, elsőként Nikolaj Najdenovot, aki a politikatudomány professzora a Szofiai Egyetemen, ő az álhírekről fog szólni, illetve az ezzel kapcsolatos szirikus megközelítés a politikához, ezt követi majd Vincent Hendricks, a Kopenhágai Egyetem filozófiai professzora, aki az álhírek szociálpszichológiai aspektusáról fog szólni, majd Massimo Marchiori, matematika professzor a Páduai Egyetemen, a kereső engine-ekről, kereső programokról, illetve az igazság manipulációjáról számol majd be. Kérem, hogy 10-10 percben tartsák a 10-10 perces időkeretet, mert utána szeretnénk egy vitát is folytatni. Én az órát majd figyelem, és megfelelően jelezni fogom, ha esetleg túllépnék a az előirányzott időt. Először tehát Najdenov úrnak adom meg a szót, 10 percben. Öné a szó. Dear Mrs. Kamer dear members of the European Parliament, dear... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy az Európai Unió egyik legforróbb témájáról beszéljünk, a modern demokrácia egyik legnagyobb kihívásáról. Hiszen óriási problémát jelentenek a hamis hírek, az álhírek, és ennek szeretném föltárni az elemeit, illetve azt, hogy hogyan működik. És akkor kérem az első fóliát. Now the title, please. Oké. Okay. A címet? Köszönöm. Cinikus megközelítésnek nevezem ezt azért, mert megfelel egy belső ellentmondásnak hiszen egyrészt elkerüli a demokratikus mechanizmusokat, és az a célja, hogy bizonyos politikai hatást fejtsen ki, identitásokat kelt életre, illetve történelmi hagyományokat, szociális státuszt és így tovább. Másrészt azonban ennek használata demokratikus mechanizmusokra épül, hiszen megpróbálja megváltoztatni a szavazási magatartást. These two lessons you can see. Ahogy látható ezen a fólián, Ez abból adódik, hogy eh, a hibrid eh, háborúzás stratégiájában egy nagyon fontos funkciót tölt be az álhír. Ennek céljai nem korlátozottak, azonban a politikai felhasználása a következő három célkitűzést mutatja. I would mention only the third point, which itt a harmadik pontra szeretnék kitérni, amely rámutat arra, hogy szélesebb kontextusban kell megvizsgálnunk a híreket, hogyha az álhírek rendszerét föl akarjuk tárni. Ahogy mondtam, a hibrid háborúzás keretében kell értelmeznünk az álhíreket. Fake news uses internal a belső szociális kapcsolatokat használja ki, illetve mögéjük bújik ez a rendszer, és cinikusan vizsgálja azt a problémát, amit létrehoz. Itt látható, hogy milyen hatása van az álhíreknek. The first point shows that... Az első pont mutatja, hogy a politikai elit és a választó közösség közötti szakadékot használja ki az álhír, és ezt próbálja mélyíteni. A második pont mutatja, hogy milyen mechanizmusokkal operálnak az álhírek, és mitől lesz ez egy szofisztikált módszer. említettem valamit. A kommunista propaganda hagyománya melegágya az álhíreknek. Három alapvető formája van az álhírek asszimilációjának. Alapvetően akkor kezdődik, amikor az emberek fölkapják ezeket a híreket, illetve a közösségi média médiában elterjed, így aztán ellenőrizhetetlenné válik. A háttérben pedig a tervezők, az álhírek tervezői a félelmekre appellálnak, és így manipulálják az embereket. és az így létrehozott álhíreket, álhírek hátterében az országok állnak, bizonyos országok, illetve természetesen bizonyos szervezetek. Hogyha megvizsgáljuk ezeket az országokat, akkor azt látjuk, hogy nincs elég politikai hatásuk, a politikai elitnek nincs elég politikai hatása, illetve általában valamilyen természeti kincsel rendelkeznek, és ahogy korábban is elmondtam, a hosszú kommunista propaganda hagyományára építenek az álhírek, és ezek a hagyományok több mint száz esztendős múltra tekintenek vissza. És most egy nagyon érzékeny témához értünk. Szeretnék megemlíteni valamit, amely, ami eléggé szokatlan, vannak ellentmondásos tendenciák az Európai Unión belül, amelyek lerombolják a, az álhírekkel szembeni immunitást. Nézzük, hogy melyek ezek a tendenciák. Itt csak azokat a területeket azonosítottam, ahol érvényesülnek ezek a tendenciák. Ezek között meg kell említeni a növekvő különbséget az állami és a magán narratíva között, tehát a közbeszéd és a magánélet között. A szekularizációt, a vallás való összpontosítást, a tabukat, a racionalitás, illetve a társadalom fogalmi dezorientációját. Ezek olyan problémák, amelyek paralizálják az álhírekkel szembeni lehetőségünket. politikai szempontból nem mondható korrektnek. És egy-két kérdést szeretne, szeretnék megfogalmazni. Mit tehetünk például a nemek közötti egyenlőtlenség megoldására? Hogyan lehet a társadalmi nem problémáját megoldani a nemzeti kisebbségek problémájának megoldása nélkül a multikulturális társadalomban. Illetve mi a helyzet az, a társadalom vitalitásával, az örömforrásokkal? Például, amikor a kommunista filmek eltűntek, akkor azt tapasztaljuk, hogy a televízió hihetetlen képeket sugároz. És a társadalom a Make War Not Peace szlogenjét hangoztatja, de ez mindenkire vonatkozik, minden körülmények között. Mi a helyzet az egyenlőtlenségek eltörlésével, amikor kivételeket alkalmazunk? A biológiai jellemvonások alapján különbséget teszünk, így a különbségeket eltöröljük, vagy pedig örökre beskatujázzuk az embereket a szexuális orientáció, a bőrszínük vagy más tulajdonság alapján. A multikulturális társadalomban egyre inkább fölismerjük a különbségeket, ahelyett, hogy a közös nevezőre összpontosítanánk. És ez olyan problémákhoz vezet, amely lehetetlené teszi azt, hogy a radikalizáció problémáját, az álhírek problémáját és a jelenlegi társadalom hibrid háborúskodásának a problémáját megoldjuk megfelelő administratív eszközökre van szükség ahhoz, hogy egy egészséges társadalmat tudjunk működtetni. Final effects. Such trends which endanger the... És nézzük, Megnyitják az álhírek a lehetőséget a pol politikai korrupció előtt az Európai Unió határain belül, illetve az, annak határain túl. Szerintem az Európai Unió nagyon magas árat fizetett a Brexitből származó problémákból, a katalóniai erőfeszítések miatt, és még sorolhatnám. A hibrid háborúzás hátterében az álhírek állnak, és óriási felelősséget jelent ez a politikai elit számára. és itt olvasható a fólián ennek a magyarázata. Zárásképpen egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel, önökkel Adlai Stevenson-től. Értelmesen beszéljünk az európai emberekkel, az európai népekkel. Köszönöm. Ja, vielen Nagyon köszönöm a bevezető szavait, és most Hendrix úr következik, szintén 10 percben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a meghívást. Most önöknek előadhatom. Az álhírek környezetéről, illetve a jelenségről, az ebből fakadó következményekről szeretnék most szólni. Először is szögezzünk le valamit. Nézzük meg az információ piacot, az információ korában a piacot. Van egy konkrét jellemzője. Herbert Simon 1971-ben azt mondta, hogy az információs kor egyik legfontosabb értéke az, hogy felkeltsük a figyelmet, a fogyasztók érdeklődését. Az információhoz tehát árat is kapcsolhatunk. Az információ pontosan erre irányul a figyelem felkeltésre. A figyelem megoszlása demokratikus módon a normál eloszlás modelljét követné, de a figyelmet általában nem osztják el, nem, nem ugyanúgy keltjük fel egyesek figyelmét, mint másokét. Tehát ez a figyelem gyakorlatilag a hatalmi viszonyoknak megfelelően alakul. Bizonyos csoportok, akár nagy információ terjesztőkről a weben, vagy a sajtóról beszélünk, ezekre mindenki odafigyel, és rájuk akad. A, visszanézzünk a piaci fundamentalizmusra a 2000-es években, akkor a nyílt és szabályozatlan információs piacon elvben csak a legjobb szolgáltatások maradnának fenn, az összes többi pedig kimúlik. 2000 2008-ban a válság következtében azon rá kellett ébrednünk, hogy a piac nem hatékonyan működik. A rossz sajtó is meglehetősen elszaporodott és komoly viszályokat keltett. Ha megnézzük az álhíreket, ez gyakorlatilag egy rossz információs termék. És miután a piac nem hatékony, minden jel erre mutat, akkor egy dolgot fel kell ismernünk nevezetesen, hogy a, szociál, a közösségi hálózat felhasználói az valós vagy valótlan álhírek kapcsán tudnunk kell, hogy itt mi gyakorlatilag a Facebook fogyasztói vagyunk, használói, de hogyha a közösségi médiát úgy használjuk fel, hogy közben tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a médiák jövedelemre tesznek szert. A fogyasztók a figyelmüket olyan helyekre koncentrálják, ahol ezek a jövedelmek keletkeznek, nevezetesen a reklámmozók köré. Úgyhogy azért, mert felhasználói vagyunk ennek a médiának, nem vagyunk ügyfelek. És ez gyakorlatilag az álhírek számára egy paradicsomi állapot. És nézzük, hogy milyen inváziót eredményeztek az álhírek. Hogyan definiálhatjuk az álhíreket? ha elismerjük, hogy valami lehet, hogy valós, lehet, hogy hamis, vagy könnyen hozzáférhető, akkor a valós és a valótlan közötti különbséggel tisztában kell lenni, és fel kell tudnunk ismerni a hazugságot. A hazug annyiban őszinte, hogy elfogadja a valós és a valótlan közötti különbséget. De aki süketel mondjuk, az nem ismeri el ezt a különbséget, és ezt már eléggé nyilvánvalóan Henry Antford is elemezte egy a BS-ről, a süketelésről írt könyvében. Ezt... Tehát a BS, ez a süketelés nem tesz különbséget a valós és a valótlan között. Bizonyos információk lehetnek valósak, mások nem, de ezeket különböző célokra használják fel. Ez propaganda lehet, vagy pénzszerzés, vagy pusztán ellenőrzés gyakorlása. De van egy pénzügyi ösztönzője is az álhírterjesztésnek, ugyanis ez hangos és forgalmat gerjeszt, látványos ez olyasmi, amire az emberek rákattannak és elolvasnak, és hallani akarnak. Ha valami valós, nem biztos, hogy elterjed, de ami, valótlan, de ami elterjed, az nem biztos, hogy valós. Tehát itt az információ minősége eléggé sokrétű. Nézzük meg ezt egy skálán, hogyan tudjuk kimutatni. A, vannak először is a valós állítások, ezek megalapozott tényekre épülnek, ezen kívül vannak manipulált információk, ami lehet pletyka, vagy valamilyen módon befolyásolt információ, amit úgy tálalnak, hogy minél nagyobb figyelmet keltsenek, és kiragadnak bizonyos elemeket a valóságból azt akarjuk, hogy 10% munkanélküliről beszéljünk, -e, vagy arról, hogy 90%-nak van állása. Ez más megvilágítás. Tehát van egy harmadik zóna is, ebbe a körbe tartoznak a hazugságok. Ezek hamis állítások, de bizonyos módon szembe lehet állítani a valós tényekkel. És a másik véglet pedig ez a süketelés, a BS angolul, tehát a lószar szabad fordításban. Ezt gyakorlatilag meghatározott érdekből vagy célból felhasznált információt jelent. Az ilyen információk gyakorlatilag szimulálják a tényszerű újságírást, jó lehet nem az. És ez meglehetősen mérgező hatású, ha a valós és a valótlan között nem teszünk különbséget, akkor bármit mondhatunk, feltéve, hogy elég hangosan tesszük. És itt a hangosság alapvetően fontos. Bizonyos tanulmányok egyértelműen rávilágítanak arra, hogy egy zárt ökorendszerben az amerikai választások során amikor mindenféle álhírek jelentek meg, áll, alternatív valóságok, akkor itt gyakorlatilag egy meghatározott célcsoportot igá, igyekeztek elérni a Rust Beltben élő, tehát a lepukkat, ipari régiókban élő csoportokat. Ezt pedig úgy tették, hogy látványos legyen, és más a minőségi sajtó is gyakorlatilag átvette ezeket a híreket, mert egyébként elvesztették volna a figyelmét a közvéleménynek. Úgyhogy nem lehet beszélni jó vagy rossz figyelemről, van vagy figyelem, vagy nincs figyelem. Az álhír ebből a szempontból óriási, ugyanis ha minősített állításokat teszünk, akkor mit teszünk, vagy döntéseket hozunk, akkor mit teszünk, akkor megnézzük, hogy mások mit tesznek. a Kopenhágai Egyetem végzett bizonyos buborék tanulmányokat, és ez szerint a közjelzések vannak az egyik végleten, és a szociálpszichológiai jelenségek a másik oldalon. És ezek elválaszthatatlanok attól, hogy milyen befolyást gyakorolnak mások. Gyakorlatilag ez a hatás egyre erőteljesebb lesz. Itt vannak a csatlakozók, a másolók jelenségei, ezek gyakorlat, ezekre óriási hatást gyakorolhatnak az álhírek az információs korban. És egy spirális hatás is kiválthat az elhallgatás. Tehát itt egy teljesen új helyzettel állunk szemben, mindenki elfogadottnak tekinti a úgynevezett kék hazugságokat, amelyek egy bizonyos érdekcsoport számára készült úgymond hazugságok, amelyet az adott csoport elfogad. És beszélhetünk a visszhanghatásról, vagy a polarizációról. Gyakorlatilag ez elérhet egy olyan szintet, amikor az emberek rezisztensé válnak az információval szemben. Megnézzük például az Obama beiktatását és a Trump beiktatását, akkor eléggé agályos volt, hogy mennyien voltak a Trump beiktatásán. A Trump szavazói 50 százalék lakói, szavazói úgy látták a képeket, hogy a Trump-féle beavatáson többen voltak jelen, mint Obama beiktatásán. Tehát az álhírek gyakorlatilag egyfajta eszköze annak, hogy szerencsétlen pszichológiai, szociálpszichológiai csapdákat közvetítünk. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, most pedig Macchiori úr következik, szintén 10 percben. Uh, thank you for being here. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Tehát az igazság manipulációja és keresőprogramok. Nagyon sok mindent lehetne erről elmondani, de csak 10 percem van azért is, mert majd tovább kell mennem. Miért a keresőprogramokkal foglalkozom? A nagy forrás az mindig a közösségi média, Facebook, Twitter, itt terjednek a hamis hírek elsősorban. A fontos szerepe van a keresőprogramoknak is. Ezzel is ők a kapu az információ továbbítása tekintetében. Az elsődleges szerepe ugye vizsgálja a felhasználóknak a viselkedését, és ez egy kiegészítő jelleg a közösségi hálókhoz képest. Tehát van egy átfedett terület, de a keresőmotorok és a közösségi médiák két különböző dolog, különböző csatornákon működnek, de egymásra hatnak. Nézzük meg, mennyire fontos, hogy a keresőprogramnál az első tíz közé fölkerüljünk fölmerül a kérdés, hogy fontos -e, ez, kell ezért harcolni, versenyezni. Ha nincs valaki fönn az első helyen, akkor az emberek fele nem fogja látni. tehát Az emberek fele csak az első eredményt nézi meg, amikor keresőprogramot használ, és nem lép vissza. 50%-ot már el is vesztettünk a hallgatóságból. Az első három találat az körülbelül az e- három negyedét kapja meg a keresőknek, tehát például a Google-on, tehát hogyha nincs ott fönn az ember, akkor már a háromnegyedét elveszi a keresőknek, viszont hogyha az első tizet nézzük, akkor 95 egyszerűen nem létezik valaki, ha nincs fönn az első tíz találat között a Google keresőben. Úgyhogy elképzelhető, hogy mennyire fontos ennek a sokszorosító hatása, vagy erősítő hatása, és ez nagyon szoros kapcsolatban, interakcióban van a közösségi hálózattal, hálókkal, ez a rezonációs hatás. Az információ oda visszamegy a keresőprogram és a közösségi hálók között ezek erősítik egymást. Csak hogy egy egyszerű példát mutassak a rezonáciára. Néhány évvel ezelőtt történt ez. Lord Byron-t keresték az emberek, és az első tíz találat a Google-ben egész más eredmény volt, és ez egy szak játékra vonatkozott, ugye mert ott is egy Byron nevű ö, játékos volt, úgyhogy a rezonációs hatás a közösségi hálóból megerősítette és teljesen torzította az információt. És ez még a fake news felismerése vagy terjedése előtt történt. Egy másik érdekes dolog, ez a certifikáció, az igazolás. Amikor a hamis hírekről beszélünk, akkor szeretjük azt gondolni, hogy hát itt ugye a, a mai, tegnapi, holnapi eseményekről szólnak ezek a hírek. Nem. Ez egy szélesek körű jelenség, általában hamis információhoz kapcsolódik, ami különböző módon történhet, például időbeni igazolás. A kereső programok nem szeretik a változásokat, a hirtelen változásokat büntetik, ugye félünk attól, hogy valaki hirtelen megváltoztat valamit, ezért több bünteti a gyors változást, és díjazza a lassú változást. Tehát itt kisebb, lassú változásokkal lehet hosszú időn keresztül elérni, amikor valaki meggyökerezett, akkor be tudja indítani már a fake news, a hamis információk terjesztését is. Ez a mai tájékoztatásra jellemző egyszerű és látható példa a Wikipédia. A Wikipédia az a ez egy enciklopédiává vált manapság. Maga a Wikipédia is ezt mondja. Hányszor hallottuk ezt? Nem igaz. Egy, ez egy elsődleges cél, mert a kereső program bónuszokat ad a Wikipédiának. A Wikipédia mindig az első, vagy á, majdnem mindig az első három helyen jön fel Google keresésnél. Ennek van oka, lehet, hogy jobb a Wikipédia, mint valami más ö, ö, hamis információs oldal, mert a Wikipédiának van egy bizonyos szociális ellenőrzése. Ez nem igaz. A Wikipédia az egy szociális jelenség, egy társadalmi jelenség, mint minden más közösségi oldal, és ide is beszűrődnek a hamis hírek lassan meg lehet változtatni a történelmi tényeket, és utána becsempészni a hamis híreket. Indult egy negapédia kezdeményezés, online meg lehet találni, ugye Google-on. Ez a negatív változása Wikipédiának. Minden egyes Wikipédia oldalra vonatkozóan megmutatja, hogy mekkora buborékok vannak minden egyes oldal mögött ez minden, minden oldal olyan emberek terméke, akik információt keresnek a saját szempontjukból, akár a saját hamis híreik miatt, azért, hogy szerezzenek egy igazolást például. De hatalmas harc van a mögött, amit mi igaz információnak látunk a Wikipédián. Van egy nagyon veszélyes dolog ezzel a jelenséggel kapcsolatban, hogy nem lineárisan alakulnak. Mindig van egy olyan növekedési szakasz, amikor lineáris, és utána egy bizonyos szinten egy lavina indul, onnan jön a katasztrófa. Egyszerűen onnan, tehát nem lehet megállítani a lavinát, akkor már túl késő. Ez senkinek nem a hibája, a saját ö, online világunk struktúrájának a következménye. Szuper módon össze van minden, minden kapcsolva. Vannak struktúrák, de az információ gyorsan halad, ez így működik, így dolgozunk. Ez nagyon veszélyes, úgyhogy rendkívül fontos a hamis híreket megállítani, még mielőtt a küszöbértéket elérik, és még mielőtt beindul a lavina. A jó hír az, hogy meg lehet tenni ezt hatékonyan, relatív könnyű az első fázisban, de amikor eléri a küszöböt, akkor már túl késő. Ez a legfontosabb. Tehát ne később cselekedjünk, hanem előzzük meg a hamis információkat. Merre megyünk? Nem olyan nehéz ez, ugye evolúciós elemzést, modellezést lehet használni, a tartalom erősítőket meg lehet vizsgálni, ellenőrzés alatt lehet tenni a Google-t, a facebook Facebook-ot. Minden esetre nagyon fontos a költség a hatékonyság arány, mert ez ellenünk dolgozik. Néhány gyors bejelentés általában nem csak a keresőmotoroknál alkalmazható. A tartalom biztonságnak prioritást kell adni, pontosan azért, mert a költség hatékonysági arány az nem támogatja ezt, tehát az ilyen megközelítés az hibás, ezt kell megváltoztatnunk, vissza kell nyomnunk ezt, rendkívül fontos, hogy megállítsuk az információt az első fázisban. A küszöb után már ez túl késő, tehát ezt kell elérni. Második szabály az átláthatóság. A keresőmotorok és a tartalom erősítők a, tartják kezükben az információt és a tájékoztatást. De hát demokráciában élünk, a információ tekintetében ugye nagyon furcsa a helyzet. És mit mondanak? A biztonság védenünk kell az algoritmusainkat a saját magunk számára, de az önök érdekében is, mert egyébként a rossz emberek el tudnák lopni a mi titkainkat. Igazolni lehet, hogy ez, ez nem igaz, és van megoldás egy megfelelő átláthatósági szinttel. A megfelelő átláthatóság azt jelenti, hogy mi, mint társadalom, mi emberek, ellenőrzési lehetőséget kapunk arra, hogy valójában mi is történik ezekben a fekete dobozokban. Ez rendkívül fontos. Amikor valaki iszik egy kólát, a kóla titkos receptje ugye nem hozzáférhető, de azért abban nagyjából biztosak vagyunk, hogy nincs méreg a kólában, mert van egy ellenőrzési lehetőség. Ellenőrizni tudjuk, hogy mi történik a kólagyárban, megnézhetjük a gyártó láncot, ellenőrizhetjük a gyártás biztonságát. Pontosan ugyanez a helyzet az információval is. Egy bizonyos folyamat eljárás segítségével megfelelő módon lehetőséget kell kapjunk arra, hogy ellenőrizzük, hogy mi is történik, mert az információ a harmadik évezre tápláléka. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Ezek azt hiszem nagyon érdekes és gondolatébresztő bevezeték voltak, ami majd a vitában is megmutatkozhat. És akkor először a koordinátoroknak adnám meg a szót, ezt követően pedig a többi képviselőnek. Szabina először. Köszönöm én is ezeket a nagyon érdekes előadásokat egy-két pont meglehetősen megvilágította a problémát. Itt mi az álhír, és hogyan függ ez össze a sajtó és szólásszabadság kérdésével? A klasszikus médiában, az impresszumban megjelenik, ki a felelős szerkesztő, ez az interneten nem mindig található meg a közösségi hálókon pedig egyáltalán nincs cím, vagy nem világos, hogy mi a szándék. Másodszorban az echo kamrák, ezek is ha lájkkal rákattintok valamire, akkor ezzel gyakorlatilag az én, vagy az illető álláspontját erősít kértem meg, vagy véleményét. Az ilyen ön magáltal elfogadott valóságok kapcsán nem feltétlenül kapok olyan információt, ami a valós, illetve az az információ, amit én elfogadok, az nem felel meg a valóságnak. Ezt hogyan lehet kezelni? Harmadsorban a kereső programok. Ezekről is tett említést az egyik előadó. Ezeknek fontos szerepe kellene, hogy legyen abban, hogy hogyan lehet forradalmasítani ezeket a keresőprogramokat. A Google meghatározott algoritmusok szerint keresnek, és ezt eh, hogyan lehet ellenőrizni, hogy ez a versenyt mennyiben torzítja a eh, piacon, vagy eh, hogyan lehet ezt bírságolni, ez is szóba került a Google kapcsán, hogyan lehet ezt szabályozni, kell-e egyáltalán szabályozni, hogyan vélekednek ennek kezeléséről, hogyan lehet a fogyasztókkal is tudatosítani hogy eh, ami az interneten megjelenik, nem feltétlenül jelenti a valóságot. Először is szeretnék köszönetet mondani a hatékonyságért, és azért is, hogy különböző megközelítéseket hallhatunk, illetve köszönöm a eh, információkat és a javaslatokat, a algoritmusok, a keresőprogramok, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a közösségi hálóval. E tekintetben egy, lehet, hogy egy kicsit naív kérdést teszek föl. Az a lehetőség, például akár politikai hatalomként is, nem csak országokról van szó, vannak nemzetközi szervezetek is, hogyan lehet befolyást gyakorolni illetve a keresőprogramoktól el lehetne várni másfajta felelősséget, átlátható szabályokat, és azt, hogy jobban bele lehessen látni azokba a kulcsokba, azokba az algoritmusokba, amiket használnak, hiszen ez fontos lenne a probléma szempontjából. Aztán én is szeretném tudni, hogy önök szerint egyrészt van arra lehetőség, hogy a kritikus gondolkodást megerősítsük, és segítsük a megkülönböztetés lehetőségét. De ez nem elégségesek a jelenlegi eszközök. Azok a platformok, amelyek nem csak hostként működnek, hanem proaktívok, azoknak nagyobb a felelőssége. A közösségi hálók helyzete komplexebb, többféle definíciója van a fake newsnak. Meggyőzve vagyok arról, hogy a fokozatosságot meg kell, hogy vizsgáljuk, és ugye van szándékos fake news kampány, ezzel kapcsolatban van-e valamilyen, ha nem is receptjük, de valamilyen megvalósítható elképzelésük, amivel antikorpuszokat tudnánk gyártani, akár egy viselkedési kódexel ezen a területen. És ezzel a kapcsolatban úgy gondolom, hogy itt nem csak a demokráciára, az információ átláthatóságára hatnak ezek a hamis hírek, hanem akár tudományos szinte prehisztorikus időkre visszatérő információkat is látunk, és ennek drámai hatása van. Például Olaszországban az oltás elleni mozgalom miatt 30%-kal csökkent sok olasz régióban az oltottak aránya ugye itt hamis, szándékos tudományos információkat terjesztenek, amiket nem lehet amikkel szemben nem lehet ellenvetésekkel élni. Tehát az elleninformáció, vagy a cáfoló információ témája is rendkívül fontos szerintem. Nem tudom, milyen javaslatokat tudnak adni ezen a területen. Helga Trüppel. Helga Trüppel. I think we have to deconstruct the freedom narrative of the new digital monopoly. Azt hiszem, hogy a monopóliumokat kell lebontani, gondolok itt a Google-ra, illetve a ra Mindig is az volt a mutők, hogy ne legyünk gonoszak, hát erre kell őket emlékeztetni. Intelligens szabályozásra van szükség a digitális kapitalizmus területén, hiszen itt nagyon sokan szeretnék szabályozni a nem megfelelő kapitalizmust. Nos, ugyanez a helyzet a digitális kapitalizmussal. Nem szabad a nacionalizmus, illetve a fenyegetések zsákutcájába kerülni, gondolok itt Trumpra, Putyinra, Brexitre és így tovább. Tehát az új digitális monopóliumokkal meg kell birkóznunk, hogyha megfelelő demokrációt akarunk. A kérdésem pedig a következő, az Európai Unión belül nagyon sokat vitázunk arról, hogy legyen-e egy nyilvános digitális platform, amelyet intelligens formában szabályozunk, amely nem állami platform, mint a nyilvános műsorszolgáltatók, hanem egyértelmű szabályokkal rendelkezne, és így meg lehetne törni az amerikai magánmonopóliumot. Nem tudom, hogy mit gondol erről. Aztán a New York Times-ban olvastam, hogy még az amerikaiak között is vannak önök, akik politikai szabályozást várnak a mesterséges intelligencia területén, attól tartanak, hogy ez sérti a demokráciát. Nem tudom, hogy a Google és a Facebook új típusú médiacégek-e, nekem minősülnek-e, és szabályozzuk-e őket. Itt nagyon fontos az egyenlő játéktér biztosítása. Aztán ott van az elkereskedelmi irányelv az, irány, az Európai Unión belül, itt az aktív és a passzív szerepeket külön kell választani, és politikai szempontból föl kell lépni. Vestager biztos asszony a Google és a Facebook, valamint ugye a Starbucks és más cégek esetében vizsgálatot végez, illetve adóztatni akarja őket. Meg kell nézni, hogy mi a helyzet a szerző jogvédelemmel ezeken a platformokon, és hogyan lehet ezeket szabályozni, de nem magánszinten, hanem Európai Uniós szinten kell kötelezővé tenni a tanúsítványok, illetve az beszerzését, illetve az adók megfizetését. Nem kell általános szűrést végezni, erre nincs szükség, de természetesen az emberi jog, a szólásszabadság nem kerülhet veszélybe. Azonban, ha liberális demokráciát meg akarjuk védeni, akkor átlát, átláthatóságra van szükség, és azt hiszem, hogy valóban politikai fellépésre van szükség, hiszen büszke európai jogalkotók vagyunk. Köszönöm szépen. Korcia Maltéze. Köszönöm szépen, nagyon érdekesek voltak az előadások, és hasznosak számunkra. A politika eltéved, tévelyeg, és nem is igazán tudja, hogy mit tegyen ezen forradalom tekintetében. Inkább csak nézőként követjük a jelenségeket. Nem csak közösségi hálók, közösségi médiáról van szó, hanem a, ma a fake news jelensége, egy kicsit megfertőzte a, akár a hagyományos információt is, mert az utolsó média általában meghatározza a tónusát a többinek, többi esetében. Az újságban, rádióban, televízióban is ma sokkal több fake news jelent meg, mint korábban, mert valójában kialakult ez a szokás, hogy nem ellenőrizzük a híreket, mintha ez nem lenne fontos. És ez a tudományos információkra is igaz, és súlyos-súlyos károkat okoz mindez ellenőrzési formákra van szükség, itt van jogi felelősség, ami a közösségi hálóknál nem igaz, vagy nem létezik, és van egy bizonyos közösségi kultúra. A közvélemény megszokta azt, hogy másképp értékeli minőségi szempontból a hagyományos médiát. Németországban a, a, mindig többet adnak el a Bild Zeitungból, mint a Frankfurten Allgemeine Zeitungból, ugyanakkor az utóbbit megbízhatóbbnak tartják. Az internetnél ez nem így van. A klikkek száma minden másnál fontosabb. Úgyhogy ö, ö, oktatni kell, tájékoztatni kell a közvéleményt, és ebben ö, kíváncsiak vagyunk, hogy milyen elképzeléseik lennének, hiszen egyáltalán nem könnyű az új médiák ABC-jét megtanítani az embereknek. Ahogy Márkőri úr is mondta, fontos, hogy rögtön az elején beavatkozása legyen lehetőség. Hogyha hamis hírek, terjedések az elején nem tudunk beavatkozni, akkor bármilyen későbbi beavatkozás már késői semmi értelme. Súlyos késésben vagyunk, elég annyit mondunk, hogy az európai e-commerce irányelv 16 éves, hát akkor még a középkorát élte az elektronikus kereskedelem, ugye 2005-től nagyon gyorsan fejlődött, és nem történt semmilyen beavatkozás. Amikor, mint ahogy Szilvia Costa is mondta, felvetjük a kiadói felelősség kérdését a platformok esetén, azt mondják, hogy ez cenzúra. Értem, hogy, hogy ellenvetésekkel élnek, de hát egy egyensúlyt kell találni, mert egy dolog a cenzúra, és másik dolog a Far West. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen... Köszönöm szépen. Most pedig a további képviselők kapnak szót két-két percben. Dimenes Bat. Kotardi. Kicsit későn érkeztem, de még időben, hogy Márkiori úrat meghallgassam. Olyasmiről beszélt, mi kék, kék hazugságok, blue lights, ezt említette? Vagy ön volt? Hát ez nagyon érdekes. Olyan hazugságok, amelyeket igazol egy csoport, ezt hihetetlennek tartom, és eszembe is jut, ugye a saját magamról kell, hogy beszéljek. Katalóniában ugye a kampány a függetlenségi kampány során olyan dolgokat mondtak, ami hamis volt. Később be is bizonyították, hogy ez hamis. Az emberek emiatt rossz döntést hoztak a hamis hírek miatt, de aztán ezt megbocsátották, mert a sajátjai álltak elő a hamis információkkal. Nagyon örülnék, hogyha ezt a koncepciót egy kicsit jobban kifejtenék, mert arra emlékeztetett engem, ami a hazámban történt. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm. Számi Dimis kolléga. Szeretném megkérdezni, hogy az igazság őrzője ki legyen. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert az álhírek jelenségét nem lehet önállóan elszigetelten kezelni, ezt sokkal szélesebb összefüggésben kell figyelembe venni például a hatóságokat, szabályzó hatóságokat, ha nézzük, Péter Obornra szeretnék utalni, egy brit író, aki egy könyvet írt a hazugságok témakörében, és ez Trump számára egy abszolút anatéma. Egy másik könyvének a címe, hogy miért pont ezt mondom. A választási kampányokban bizonyos algoritmusokat alkalmaznak, Hendrix úr említette ezeket, tehát ebben az összefüggésben ilyen algoritmusok léteznek. A közszolgálati rádiós tévé esetében is megfigyelhető ez a hatás. Nem tudom, hogy ez kellő biztosítékot jelente. Hogyan tudjuk összefüggésbe helyezni az álhírek felhasználását nemzetközi szintéren? Tehát például azok a vádak, hogy Oroszország beavatkozott a Brexit kampányba, vagy az amerikai elnökválasztási kampányba, vagy egyéb kampányokba ezek mind hamis képet alakíthatnak ki. Tehát végül is ki, kiben bízhatunk? Ki szabályozza, vagy ki védje az igazságot, úgymond? Köszönöm. Sadrova kollega. Köszönöm szépen. Csatlakoznék azokhoz a kérdésekhez, amelyek a cenzúrázásra vonatkoztak, hogyan kezeljük ezt a kérdést. A parlament az audiovizuális irányelv átdolgozásában azt kérte, hogy bizonyos tartalmak kerüljenek ki tehát például a gyűlöletbeszédre vonatkozó, vagy a radikalizálásra bíró, ösztönző tartalmakat le kell venni a az internetről. Tehát ez cenzúrázás nyilván, de ezt kezelni tudjuk. A kérdésem a következő. Szerintem azt kéne megkövetelnünk, hogy bárki, aki híreket tesz közzé, ezek a hírek ellenőrizhetőek legyenek. Lehet, hogy bizonyos hírek kényelmetlenek számomra, de hogyha nincs szerző, aki jegyzi az adott cikket, akkor senkit nem tudunk felelősségre vonni. Jó, a demokrácia biztosítja a szabadságot, legyen is szabadság, de vállaljon mindenki felelősséget a, az általuk elmondottakért. Tehát ebből következik, hogy nem kellene a névtelen tartalmakat is eltávolítani? Ugyanis ha ezek megjelennek, akkor nem tudjuk igazolni, nem tudjuk ellenőrizni, ki milyen jelzést küld, közvetít, és ez gyakorlatilag büntetlenséget jelent. Köszönöm szépen. Végül Grammatikakis úr az első körben utolsóként. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy megszerveztük ezt a mai vitát. Tényleg örülök neki. Nagyon jól szervezték meg a vitát. Lenne néhány megjegyzésem először is. Elfelejtjük azt, hogy nem egy új dologról van szó, nem egy új jelenség a az álhírek terjesztése ugyanolyan idős, mint maga az emberiség. Az új jelenség az az, hogy ez most sokkal intenzívebb és sokkal nehezebb megkülönböztetni a hamis híreket a valós hírektől. Napról napra uh, hallunk ilyen híreket, ezek befolyásolnak minket. 30-40 éve ezelőtt volt egy adás, amiben bejelentették, hogy földön túljak érkeztek New Yorkba, és ennek nagyon nagy hatása volt. Aztán persze később bejelentette, hogy hát ez csak egy vicc volt, az is fake news volt annak idején, nem? Második megjegyzésem, nagy érdeklődéssel figyeltem az osztályozásra, és hogy hogyan nevezték el a különféle hamis híreket, de én másképp közelíteném meg ezt a kérdést. A hír olyan, ami könnyen ellenőrizhető, vagy nem? Amikor a Google-on azt látjuk, hogy Például valaki azt írja le a, egy Google találatban, hogy az alma fölfelé is repülhet, nem feltétlenül esik le, akkor tudjuk, hogy ez nem igaz. De sokszor nem tudjuk, hogy, hogy milyen mértékű a hamis információ. Egy másik dolog, ami nagyon divatossá vált, amikor uh, szexuális zaklatásról van szó, nagyon könnyű ellenőrizni, hogy ez bekövetkezette vagy sem. Tehát az osztályozás esetleg lehetne az, hogy mennyire könnyű ellenőrizni, igazolni, hogy egy hír igaz-e vagy sem, hamis-e vagy sem. Itt jobban tudnánk tájékozódni. Egy olyan fázisban vagyunk most, amikor a jelenséget jól leírjuk, sokszor talán túlságosan is logikus módon, de aztán a végén nem látjuk a megoldást. Jobb lenne egy egyetemű osztályozás. Itt a bizottságban mi ezt értjük, mert így lehetne meghatározni, hogy egy hír valóban hamis-e vagy sem. Vielen herzlichen Dank. Bevor ich es ganz versäume, will ich an dieser Stelle Először is szeretnék szeretném üdvözölni a látogató csoportot, 20 gyakornok van most jelen a teremben, az Európai Parlament fordító részlegén dolgoznak, és remélem, hogy élvezik ők is ezt a rendezvényt. Most pedig a bizottság részéről Liza Lenininek adná meg két percben, és utána még egyszer az előadók kapnak szót. Thank you, Chairman, for inviting. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meghívta a bizottságot, és nagyon röviden szeretnék szót kérni ebben az izgalmas vitában. Lejegyeztük az érdekes gondolatokat mind a panel részéről, mind pedig a képviselők részéről. Ezek a hozzászólások rendkívül érdekesek voltak, és nagyon fontos ezeket figyelembe venni a bizottság részéről. Gabriel biztosasszony egy új kezdeményezést jelentett be a fake news való harc keretében, egy nyilvános konzultációt indított, amely február elejéig fog tartani. Ez most már hozzáférhető mindenki számára és ezen kívül egy magas szintű csoportot fog létrehozni, amely arányosan tükrözi majd azokat a komponenseket, amelyek a problémát, probléma és talán a megoldás részét is képezik. Tehát egy magas szintű munkacsoport, amely kiegyensúlyozott formában képviseli a különböző platformok, a média, az akadémia, a kutatási terület, az újságírás, területeit, illetve a civil társadalmat, a civil szervezeteket, amelyek szintén nagyon fontos szerepet játszanak. Úgyhogy jelenleg a meghallgatás üzemmódban működünk, szeretnénk megérteni, hogy ez a jelenség hogyan formálja a közvéleményt, hogyan alakítja negatívan. Egyértelmű, hogy mennyire káros ez a jelenség, ez minden vitának a homlokterében van, illetve felhívja a figyelmet arra, hogy azonnali lépésre van szükség. Vannak gondolatok, vannak ötletek, vannak célkitűzések is, például az átláthatóság, a jó tartalom láthatósága, az algoritmusok, illetve a tartalom hamisítása, és így tovább. Tehát ezek olyan területek, amelyekkel a bizottság foglalkozni kíván. És természetesen a pénzáramlatok tekintetében is átláthatóságra van szükség, hiszen gyakran az álhírek hátterében gazdasági okok állnak. Köszönöm a tájékoztatást, és azt hiszem, hogy ezen a rendezvény nem csak a parlamentet kell elismerni, hanem a bizottság munkáját is. És akkor most vissza az előadókhoz. Nem kell feltétlenül minden egyes kérdésre válaszolniuk. Ragadják ki azokat, amelyekre legszívesebben válaszolnak, és ismét két-három percben kérem, hogy tegyék ezt meg amit eh, leginkább eh, megválaszolásra érdemesnek tartanak, azokat válasszák ki, és nem tudom, egyezenek meg, hogy ki kezdi. Márkiori úr. Túl sok kérdés, eh, de sajnos kevés az idő. Ez egy nagyon fontos szempont. Két szóban lehetne összefoglalni, kit, illetve gyerekeknél figyelem meg, ők a legborzasztóbb közönség, ugyanis ők rákérdeznek, hogy miért van úgy valami, vagy miért nem, és ez még fontosabb. Ez teljesen ijesztő. Ők nem fogadnak el mindent készpénznek. Azt hiszem, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy rétegezett a társadalmunk, bizonyos tehetetlenségek vannak a változással szemben. Ez konkrétan azt jelenti, nézzük például az algoritmusok példáját, az álhírek, mérgező hírek terjesztése. Úgy tűnik, hogy ezek a csodán nem tudunk semmit kezdeni az internet így működik. Nem, ez nem igaz. Az internet nem így működik. Mi működtetjük így, de ezen mi magunk változtathatunk. Ez ilyen egyszerű. Meg lehet akadályozni az ilyen eh, vírusként terjedő álhíreket, eh, és ha cenzúrázunk valamit, az azt jelenti, hogy eltávolítjuk, és vagy pedig egy korlátozottabb területre száműzzük. A felnagyítás az azonban más. Azt nagyítom fel, amiben én hiszek. Viszont amiben nem hiszek, azt nem nagyítom fel. Ez önmagában nem cenzúra. Viszont az internet arról szól, na, es elvben, hogy mindenki bármit felnagyíthat. Nem. A webet nem ilyen helyzetre alkották meg. Ez egy megbízható platform volt eredetileg. Itt eh, az hackerek és egyebek eh, miért jelennek meg? elő, eredetileg az internet egy katonai környezetben nagyon biztonságos hálózatként került kifejlesztésre, azóta változott, és az internet is változik, a protokollok is változnak, egyre biztonságosabbá próbáljuk tenni a hálózatot. Tehát a web bizonyos módon alakult ki nagyon kevesen terjesztettek információkat, vagy használták az információkat. Most azonban ezelőtt a probléma előtt állunk. Tehát a modellen kell változtatni, nem cenzúrázni kell, meg kell akadályozni a hírek felfújását, és nem feltétlenül kell mindent törölni vagy eltávolítani. Két percem van, fontos kérdéseket hallottam, ez nagy kihívás, megpróbálom összefoglalmazni olyan, mint a sajtó, olyan az íze, az illata, talán sajtó tényleg, a Facebook és a Google már régi, már vannak idősek is. Tehát itt nem a, itt most már a közösségi hálón is a szólásszabadság érvényesül, tehát az fölveszik a szerepét a régi nagy példányszámú újságoknak, olyan portálokat mozga, mozgatnak, vagy fog, a Facebook, nem csak a Facebook a lényeg, van a saját blogok is, bármit lehet mondani, tehát a szólásszabadság az létezik, hogyha én az EU helyében lennék, akkor elmennék az OECD-hez, az ENSZ-hez, és néhány más mondjuk a világgazdasági fórumához, és azt mondanám, hogy ez a világ előtt álló nagy kihívás, és hogyha én a maguk helyében lennék, azt mondanám, hogy most önök a szerkesztői a nagy tájékoztató ügynökségeknek, hogyan lehet ezt kezelni. Két, két billió vagy két milliárd szabad újságíró, ez nem az én problémám, ez a nők problémája. Itt nem csak arról van szó, hogy itt vannak fontos nem kormány szervezetek is, de itt van a hatalmuk, használják ezt, kérem semmi nem akadályozza meg, hogy önök ezt megtegyék. És hogyha liberálisak, akkor is szabályozni akarnak esetleg, mert a piac nem elégséges, nem hatékony. Ez az első megjegyzés. A második, ha nincs szabályozás, akkor ez egy nagyon egyenlőtlen piac lesz. A, szabály, a nem szabályozott a források, és a szabad sajtó között viszont a szabad sajtó nem mondhat bármit, mert standardoknak, jó gyakorlatoknak kell, hogy megfeleljenek. És ezek szigorú kritériumok, Hogyha én a maguk helyében lennék, és az ellenőrzés és az egyensúlyról beszélnek az információ igazságoságáról, az amerikai újságírói szövetség azt mondja, hogy követni kell az igazságot amennyire lehet, kritizáljunk, tehát vannak itt újságírói igazságok a tudósokat is felhasználják, dolgoztassák őket, kérem. Aztán a Blue Liar, a kék hazugság és az ezzel kapcsolatos jelenségek, amióta itt vagyunk, ugye azóta léteznek ezek a témák. Most a gyorsaságot vizsgáltuk meg, ténylegesen, meg elvileg is. Ezek a jelenségek visszhang, a kék hazugságok, stb. Inkább a hitét akarja megváltoztatni az ember, és nem a viselkedését. Ez egy fontos probléma, hogy a csoport dinamika hogy működik. Hogyha én lennék az EU helyében, arra költeném a pénzemet, hogy megnézzük, hogy mi történik a online, az információk hogyan terjednek, lehet, hogy plusz hozzáadott értéket is lehetne így előállítani. Végül még egy megjegyzésem lenne, Ugye amióta az ember létezik, van hamis hír, ez nem új. Az új az a terjedési mm, sebesség, és ezek techni- technikai jelenségek ebből az aspektusból. Ugye ezek hírek mindenkinek a számára. De lenne még egy indokom. Ez az elképzelés, hogy a Facebook, a Google platform, ezek szabad platformok, ez nem, egyáltalán nem mondhatjuk ezt, egyáltalán nem. Akkor ugyanazt az indokot kell használni ő ellenükben, amit ők használnak. Ezek túl nagy platformok, elég volt. Köszönöm szépen, és végezetül önél szó. I would divide the problem in two parts. Két részre osztanám a problémát, az első egy információs rész, a másik pedig geopolitikai jellegű. Az információ proliferációja, amiről kollégáim beszéltek, az első részhez tartozik, és szerintem ez a probléma nagyjából megoldható. Az aggodalmam inkább a második részhez kapcsolódik, hiszen az internetes álhírek amikor ezek hátterében a politika áll, amikor erős hatalmak támogatják az álhíreket, illetve beruháznak azokba, akkor mindig találnak majd új holnapokat, olyan befolyásos embereket itt vagy ott, akik meg sokszorozzák az álhíreket, és terjesztik azokat. Ezt nagyon sokszor látjuk például Bulgáriában. Új és új utakon töri fel a fejét az ár, álhír. Így azt kell, hogy mondjam, hogy ez a második probléma egy kicsit nehezebb, és ezért nem vagyok annyira optimista, hiszen politikai szempontból az álhír a politikai, etnikai és vallási ö, kérdéseket veszi célba. Azok az emberek, akik bizonyos etnikai csoporthoz tartoznak, vagy valamilyen vallást osztanak, hogy azt megértsék, hogy ezek az álhírek az és ellenük irányulnak, ez bizony nehéz kérdés. Tehát szerintem változtatni kell valamit a politikai tanulmányokon, az, azon, hogy hogyan tanítjuk a politikát. Húsz évvel ezelőtt ez a nem nyilvános politika címet viselte, hogy hogyan lehet nyilvános célra használni magánokokat, illetve fordítva. Most jól látom már, hogy pozitív tendencia alakult ki, és vannak olyanok, akik érdeklődnek a formális, a hivatalos politikában, de hogyha megnézzük a komparatív politikai tankönyveket, akkor azt látjuk, hogy ezek az eljárásokra, az intézményi aspektusokra összpontosítanak, illetve a politika legális struktúrájára összpontosítanak, a fake news pedig minden másra. Tehát, hogyha ezt nem oldjuk meg, akkor azt gondolom, hogy ez nem lesz olyan könnyű Kelet-Európában, illetve a világ bizonyos tájain. Egyetlen egyféleképpen lehet tanítani az embereket, ez pedig az, hogy megtanítjuk nekik, hogy hogyan értelmezzék a híreket, és azonnal lássák a hírek hátterében levő forrás célját. És eh, ahogy elmondtuk, a folyamatot az elején kell megragadni. Nagyon köszönöm ezt a nagyon érdekfeszítő és élénk első fordulót. Következik a második panel. Itt meglehetősen messziről jött vendégeket üdvözölhetünk, Az Daskalakik professzor urat, a bosztani MIT professzora, itt arról fog beszámolni, hogy milyen technológiai, műszaki megoldások vagy vannak, vagy nincsenek az álhírekkel szembeni fellépésben, és Kalin Schweizot, Schwarzot is üdvözlöm a berlini közhasznú korrektív névre hallgató kutató intézet munkatársa, ő is az álhírek szakértője, és a gyakorlatról fog beszámolni majd, hogyan lehet az áll híreket megakadályozni, illetve hogyan lehet ezekre rábukkanni. Úgyhogy először is Daszkalakis professzornak adom meg a szót 10 percben. Utána Schwarz asszony következik. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Kaphatnék egy mutatót? Az álhír nagyon érdekes téma, ugyanis nincs pontos definíciója, hogy egyáltalán mi minősül álhírnek. Minden bizonyal ez nehezen lehetne bizonyos filozófiai megfontolásuk nélkül definiálni, mi a tény, mi az igazság. Egy általában alkalmazott definíció szerint valaminek a szándékos, téves vagy félrevezető tálalása minősül álhírnek vagy pedig egy teljesen légből kapott, konstruált információ. A közvélemény megtévesztésére. A múltban is létezett álhír, ez nem egy új jelenség, amiről ma a vita folyik gyakorlatilag az álhírek terjesztéséről szól, az álhír definíciójának, tehát ki kell terjedni arra is, hogy hogyan terjed ez az információ, ez lehet egy szervezett cikkkampány, és ezt a kampányt valós emberek folytatják, nem pedig gépek. Ha valami úgy tűnik, hogy valós emberek által terjesztett, de konstruált, akkor ez már az álhírek jellemzőjének egyik fontos eleme. És most arról is szeretnék szólni, hogy hogyan terjednek az álhírek, illetve hogy ezt műszakilag hogyan lehet megakadályozni, vagy ezzel ellen fellépni. A social botok és hálózati számlák meghatározzák a terjedést, az álhírek terjedését. Itt a lájkot, illetve a válaszadást ösztönzik ezek a funkciók. A bot tulajdonképpen egy számítógépes program, ami a közösségi hálón működik, és egy valós személyként jelenik meg. A clickfarmok és a botok az algoritmusokat úgy kezelik, hogy a Google-ban, a Facebookon vagy a Twitteren meghatározzák, mely hír kapjon elsőbséget. Az algoritmusok egy álhírt valósnak, valósként kezel, közérdeklődése számot tartónak, és ezért előre sorolja. Az ilyen botok és hálózati számlák a közösségi hálón működnek, ha nem is a központban, Ezek részben kapcsolódnak valós felhasználókhoz, tehát nehéz pontosan meghatározni, hogy ki az a valós személy, akihez ezek a hírek kapcsolódnak, és vannak valós személyekhez kapcsolódó minőségi információk. A sötét hálón ezeket a számlákat felhasználhatják állítja bárki vásárlásra. És egy celebet is akár be lehet vonni ennek a tartalomnak a terjesztésébe, ettől aztán még nehezebbé válik az álhír feltárása vagy teten érése, mert egy valós személy fizetett érte. Természetesen nem minden celeb jár így el, de vannak a közösségi hálónak ilyen sötét területei is. Tehát hogyan terjednek az álhírek? Mint már említettem, bekerül a közösségi hálóba egy ilyen álhír valamilyen periférián vagy a sarokban, és provokatív tartalom révén intenzív ráklikelést ösztönöz, vagy vált ki, illetve reakciókat a közösség részéről. És aztán ez a fajta reagálás még tovább erősíti azt a képzetet, hogy ez tényleg egy valós hír. Ebből aztán további vélemények generálódnak, és így terjed, vagy, vagy nagyobbodik fel az álhír elterjedtsége. politikai ideológia, vagy a választásokkal való manipuláció és egyéb ilyen célok jelenhetnek meg. Hogyan érhetjük tetten az álhíreket? Ez egy nagyon nehéz feladat, még a tény, úgymond tény ellenőrök számára is, akik képzett szakemberek, erről majd a későbbiekben hallunk még. Tehát itt gyakorlatilag automatikusan a jelenlegi technológiákkal nem lehet százszázalékig tetelérni az álhíreket. Ez egy eléggé bonyolult folyamat, és a forrásra kellene, hogy irányuljon, ami nem mindig egyértelmű. Meg kell vizsgálni az álhír terjedésének a módját, a provokatív tartalom, vagy a ráklikelés sűrűsége, a cikk jellege, illetve más abban a témában megjelent, megbízható forrásokból megjelent hasonló hírek. Az ilyen detekciós vagy megállapítási modellek feltételezik egyéb tudományok, így a pszichológia, a lingvisztika és egyéb tudományok bevonását is. Tehát a jelenlegi technológia mellett 100%-ig nem lehet kiszűrni az álhíreket, viszont a tény ellenőrzés, a tény megállapítás segíthet ebben. A cikkek elemzésére van technológia, amivel össze lehet vetni a tartalmat a címmel, a nyelvtan, a szintaxis elemzésével, ki lehet szűrni némely álhíreket, úgyhogy vannak bizonyos eszközök, tehát magának a cikknek a tartalmát lehet elemezni. tehát mitől hamis egy hír? Nem feltétlenül a tartalommal függ össze, hanem a terjesztés vagy a terjedés jellegével is. Tehát azt kell megismernünk, hogy ezek a social botok hogyan jelennek meg a terjesztésben, már ez is utalhat arra, hogy itt álhírről van szó, vagy bizonyos hálózati algoritmusok segítségével is fel lehet tárni, hogy történt-e bármiféle álhír terjesztés. Tehát már szóltam, hogy a jelenlegi technológiával hogyan lehetne kiszűrni az álhíreket, de végül is a technológiát kellene megváltoztatni annak érdekében, hogy kevésbé vagy, vagy, vagy nehezebbé tegyük az álhírek terjedését. Már bizonyos intézkedéseket alkalmaznak az álhírek megakadályozására, illetve az ebből történő jövedelemszerzés megakadályozására a reklámplatformokon lehet ezeket alkalmazni, illetve a kereső programokban, ami meg, amivel meg lehet akadályozni, hogy az ilyen kereső programokban előkelő helyen szerepeljenek az álhírek. Egy nagyon jól használható eszköz az, hogyha magánszemélyek jelölik meg álhírnek azt, amit álhírnek tartanak. Ezt nem túl könnyű megtenni, és intelligensen kell eljárni annak megakadályozására, hogy a felhasználók pusztán álhírnek jelöljenek meg valamit, amivel nem értenek egyet. A Wikipédia adhat ösztönez, ösztönzést, hogy ezt a funkciót hogyan lehet megvalósítani, és ha vitásnak jelölnek meg egy cikket a Wikipédián, akkor ezzel már tettünk valamit eh, annak érdekében, hogy az adott cikk olvasója nem feltétlenül veszi készpénznek az adott eh, információt. A forrás megbízhatósága is nagyon fontos. Bizonyos mechanizmusokkal különbséget lehet tenni a megbízható és nem megbízható források között. Nincs egyetemes egyetértés abban, hogy mely források az egyértelmű megbízhatóak. Ez attól függ, hogy ki hozza meg a döntést. Az New York Times-t az Egyesült Államokban néhány republikánus megbízhatatlannak tartja, ugyanakkor a Fox News-t a demokraták tartják megbízhatatlannak. Az ilyen előítéletektől függetlenül az ilyen hírforrások évek óta jelen vannak, és ezeket éppen ezért bizonyos mértékig megbízhatónak tekinthetjük. Az álhír források amik egyébként eh, gyorsan eh, fluktuálnak, eh, nehezen jelölhetők meg. Ugyanis volt egy forrás, ami egyik nap még létezett, másik nap már eltűnt. Egy fajta hitelességi rangsort lehet itt kialakítani, Eh, amivel mérhetni lehet eh, a forrás megbízhatóságát. Végezetül pedig a technológiai vitáktól eh, függetlenül. Szerintem nagyon fontos, hogy megakadályozzuk az álhírek terjedését a közvélemény felvilágosítása révén is ugyanis az álhírek terjesztői visszaélnek azzal, hogy sok internet használó nem kellően jártas az internet világában, és ha valaki látja, hogy az adott információ vitás minőségű, akkor azt kevésbé fogják megnézni. Úgyhogy ahogy egyre jobban alkalmazkodnak az emberek az internettel, természetesen lépést kell tartsanak a technológia fejlődésével is. az információ generálás, terjesztés kapcsán is. Tehát az internet használókat fel kell vizsgál, világosítani arról, hogy a keresőprogramok hogyan működnek, illetve hogy hogyan élhetnek vissza a technológiákkal mások, és ezáltal visszaszorítható a probléma. Az átláthatóság pedig hát rendkívül fontos. Ja, vielen, vielen Köszönöm szépen. A technikai eszközök segítséget jelenthetnek az azonosításban, de emberek nélkül azért ez mégsem csak működik. Schwarz asszony. Köszönöm szépen a meghívást. A fact-checking tény ellenőrző csapatunkról szeretnék szólni, az Echtjetztről. A korrektív egy non-profit intézet, az a fact-checking viszonylag új, 2017-ben alakult, négyen dolgozunk a programban, és különféle monitoring eszközöket használunk fel a közösségi hálózat tartalmának vizsgálatára, bizonyos marketing eszközöket használnak fel újságírói célokra, és eh, a politikusok eh, által tett eh, hamis nyilatkozatokat is igyekszünk megcáfolni, illetve más forrásokból eredő hasonló információkat. A Facebook Tarsland az együttműködő partnerünk, úgyhogy hozzánk jelentik be a, a, a cikkeket, ez meglehetősen nehéz, hiszen itt csak olyan cikkekről lehet szó, vagy csak cikkekről lehet szó, és más ilyen fact-checking csapatok esetében nem feltétlenül érvényesül az átláthatóság, nem tudjuk, hogy hány tartalmat jelöltek meg, milyen ö, ö, alapon, és még egyszer csak egy partnerünk van, de legalább két partnerre lenne szükség ahhoz, hogy valaminek a jelölését elfogadjuk. A szövetségi választások előtt is még további munkatársakkal, diákokkal is együtt működtünk, megismertettük velük az eszközeinket, a ellenőrzési módszereinket, és egy newslettert jelentettünk meg, illetve ilyen newsroomokat alakult, alakítottunk ki, magán érdeklődőknek is küldtünk információkat, és minden nap nyilvánosságra hoztuk a tényellenőrzéseket, illetve azt, hogy milyen dezinformációk jelentek meg. 77 cikket jelentettünk meg, ezek klasszikus tényellenőrzésekre épültek, elemzések voltak, interjúk, illetve mikro-targeting más csoportokkal. A következő megalapítást tettük. Viszonylag egyszerű, rövid időn belül megismertetni sok embert ezzel az eszközzel, ami jól működhet, kialakítottuk a csapatunkat, és jó, hogyha viszonylag sok eszközzel rendelkezünk, de ezek közül csak néhányat lehet végül is hatékonyan alkalmazni, hiszen nehéz mindent egyszerre megfigyelni. A közösségi hálózaton bizonyos csatornákat figyelünk, rengeteg dolog forog, vagy van forgalomban, zárt Facebook csoportokban. És ezeket nem biztos, hogy más közösségek is megismerhetnek, az ilyen zárt csoportokkal nem tudunk mit kezdeni. A cikkekben, cikkeinkben tehát a newslettert használtuk a cikkek közlésére, illetve egyéb multiplikátorokat igyekeztünk elérni. A Facebookon a hírek jelölése, vagy az információk jelölése még egyelőre nem történt meg. Egyelőre itt még vannak hiányosságaink, és a különböző témák, elsősorban a migrációs bevándorlási politikához kapcsolódtak, és kevésbé kapott hangsúlyt a fact-checking szempontjából, például az egészségügyel kapcsolatos témakör, tehát a fact-checking oldalak ezeket még nem rendszeresen közlik. Egyéb hamis áll hírek a Facebookon egyfajta breaking news jelleggel jelennek meg, természeti katasztrófák és egyebek, de a Twitter is egy fontos fórum, ahol felerősödhetnek bizonyos tartalmak. Németországban azonban viszonylag kevesen használják a Twittert, az újságírók azonban elérhetik. Tehát a, az álhírek utolérése viszonylag könnyű vagy gyorsan történhet a klasszikus médián. Von Fake News gab es in Deutschland schon bevor wir die Debatte und den Begriff hatten. Äh, Tehát az óriási hullám az ilyen híreknek a 2015-ös menekült válsággal függött össze, akkor rengeteg álhír terjedt ebben a témakörben. A média is kicsit késekedve reagált ezekre a hírekre. A módszereket illetően nagyon kevés olyan website van, ahol csak álhír jelenik meg, viszont viszonylag sok alternatív média közvetít álhíreket, amelyek viszonylag szelektív módon számolnak be bizonyos dolgokról. Rengetegszer fordul elő, hogy fényképeket, videókat kiragadnak az összefüggésből. A választások előtt például terjedt egy videó, húsz ember egy lipcsei villamos megállóban állt és várakozott, ez azt sugalta, hogy Németország iszlamizálódik. Végül is itt nem iszlám, iszlám bevándorlókról volt szó, hanem eritreai keresztények szerepeltek a képen. És ezt óriási körben terjesztették. A politikusok idézeteit is fontosnak tartjuk, számos fotó készül politikusokról, amit aztán a hálóz interneten terjesztenek. További segítséget jelentene számunkra, ha az átláthatóság javulna, jobb lenne, ha a ra vonatkozóan számadatokkal rendelkeznék, hogy, rendelkeznénk, hogy hányszor terjesztettek eh, bizonyos információt, hány embert eh, értek el eh, az eredeti álhírek. És a hatóságoknak is tisztában kellene ők azzal, hogy minél gyorsabban reagálniuk kell a rendőrség, amennyiben a rendőrséget érintik ezek a dolgok. Jó lenne, ha nem kéne három napot várni, amíg megnyilatkoznak ugyanis most már az álhírterjesztés csúcsán túl vagyunk végül is, és az emberek mással, mással foglalkoznak. És eh, az, eh, ahelyett, hogy ellen nyilatkozatokat tesznek, szerintem jobb lenne, hogyha forrásnál eh, akadályoznánk meg az álhíreket. Bizonyos regionális különbségeket is tehetünk, vagy megállapíthatunk. Vannak olyan helyi rádiók, például Németországban, ahol bizonyos külföldi politikusok megnyilatkozásait esen hamis összefüggésben közvetítettek. Itt is az, a tényeket kell ellenőrizni, azt megvizsgálni, hogy az ilyen sajátságos tartalmak milyenek. És még ami hiányzik, a WhatsApp vizsgálata, a közösségek kialakítása. És a Németországban élő török vagy orosz közösségben terjedő álhírekre sincs rálátásunk. Itt akkor most be is fejezném. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon gyakorlatias bepillantást, a tény ellenőrzés, a fact-checking foglalkozók világába. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen számos újságíró ezt már megteszi, de minden esetre ez egy nagyon fontos és hasznos tevékenység már hallottunk a visszhang szobákról, az álhírek valahogy úgy működnek, hogy azt látom, amiben egyébként is hiszek. Tehát azt veszem észre, amiben hiszek. Itt a, ezekben a visszhang kamrákban, vagy, vagy szobákban, aztán végül is sikerült felnagyobbítani és a vita tárgyává tenni bizonyos álhíreket, olyan, olyasmiket, amit az adott híreket olvasók egyébként is elhisznek. Tehát akkor most pontosan úgy járunk el, mint az előbb, tehát először a koordinátorok kapnak szót, utána a többi képviselők, először Szabina kap szót. Egyetlen egy kérdésem lesz röviden. Önök az egyetlen partnerei a Facebooknak Németországban? Itt említett, hogy négyen vannak. Éppen azt akartam mondani, hogy ez nem túl sok. Ezt hogyan győzik? mennyire hatékony egy ilyen fajta ellenőrzés egy Facebook méretű vállalkozás kapcsán. Ez valóban nem túl sok, és nem tudom, hogy mennyire győzik ezt, akármilyen technikai megoldásokat alkalmaznak is és nem tudom, hogy mennyit ellenőriznek, gondolom nem minden, csak bizonyos hányadban, csak a releváns tartalmakat, hiszen mindent nem vizsgálhatnak. Köszönöm szépen, Szilvia. Szeretném megköszönni ezeket a beszámolókat. Az elsővel kapcsolatban lenne egy kérdésem, mert egy fontos dolgot mondott először is a hamis hírek nem csak magát a hamis híreket jelentik, hanem egy jelenséget. Ezt a jelenséget kell, hogy felismerjük, és ehhez kapcsolódik egy szándékos promóció és terjesztés. Tehát meg lehetne határozni a felelősséget. Önök átláthatóságnak hívják ezt, de hát az átláthatóság a felelősséghez kapcsolódik. Ahogy ön is mondta, hogyha meg lehet határozni ezt a social boxot, hogyha meg lehet határozni, hogy itt egy milyen propagációs, milyen propaganda, milyen terjesztési politika következett be. Nem tudom, hogy ez a mechanizmus, ez a partnerség mondjuk a Facebookon hogy működik, de ugye a közösségi hálóknál rá lehet arra kérni, vagy elő lehet azt írni, hogy legyenek ilyen partnereik, akik social watcherként működnek. Ördögi kör van előttünk, az eszközök nem tökéletesek, de azért a rendelkezésre állnak ahhoz, hogy egy előrelépés történjen. Megvizsgáljuk, hogy hol kezdődik a felelősség. Mi a probléma? Hogyha reklámból élnek, és a klikkekből élnek, akkor persze soha nem fogják kiadni azt, hogy mit mondanak a reklámozók, a mennyiséget, a számot, ugye kereskedelmi terminuszokban lehet, hogy ki fogják fejezni, de ez nem az átláthatóság. Svárcasszonytól kérdezném, ugye van egy ilyen partnerság, ezt a nagyon érdekes elemzést elvégzük, és képzéssel is foglalkozunk. De azt mondta, hogy sajnos a Facebook részéről nincs válasz, nem mondják meg, hogy milyen a tényleges hatások. Hát akkor ott vagyunk a kiindulási pontnál. Köszönöm szépen. Triple képviselő. Néhány héttel ezelőtt volt lehetőségem arra, hogy beszéljek Krisztof Licklerkel egy szerkesztővel, és panaszkodott a fake news témájával. Tudja, hogy ez nem egy újdonság, de hogy mennyire terjed a maga a technológia, hogy egész más a digitális forradalmak köszönhetően. És arról panaszkodott, hogy a digitális platformok nem fektetnek be eleget a korrektív mechanizmusokba, és sokszor mások, vagy az adófizetők fizetnek ezért, és nem a magáncégek. Számomra ez torzulás, nem akarom ezt elfogadni csomó problémát okoznak nekünk, felelősek kell, hogy legyenek, vagy mi kell, hogy elérjük, hogy felelősek legyenek. Szeretném tudni az ön tapasztalata alapján, hogy mi a véleménye. Ugye önök dolgoznak ezen a területen, mi a finanszírozási háttér, a szabályozás, önmagukat szabályozzák -e ezek a vállalkozásokat arra, hogy ne bolondítsák meg az embereket. Egy másik kérdés a, arra az értékelésre vonatkozik a politiko politikájára, a Springerhez tartozik az 50%-uk, ugye ez egy német kiadó, de ha megnézem a cikkeket, ezek annyira trendiek, és amikor azt nézünk, hogy milyen régi divat dán nőt tesznek be a hírbe, hát ez milyen propaganda, a politika az propagandát folytat. Ezzel kapcsolatban is szeretném a véleményüket hallani. Igen, a politika, politikó szerepe többször is fölmerült, ugye újságírásról egy bizonyos pontig lehet beszélni. Ez ugye a hamis írek határán mozog. Morgán a kolléga két perce van. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani a prezentációkért, az első panel tagjainak is. Néhány aspektust említenék. Ha egyszerű lenne a probléma, akkor nem ülnénk ma itt, és nem szánnánk időt a megtárgyalására. Viszont ma szerintem van egy konkrét probléma, vagyis a mennyiség, hogy mennyi információ folyik, milyen eszközök állnak rendelkezésre, és milyen kompetenciákra van szükség. Ezt a bizottságunkra vonatkozóan mondom, ugye kulturális és oktatási szakbizottság vagyunk, Úgyhogy ezért nagyon helyes, hogy foglalkozunk a témával, de azt is meg kell nézni, hogy mik a tényleges tartalmak, ezt hogyan lehet megvalósíthatóságra és gyakorlatiasságra lefordítani. Második kérdés. Különösen érdekes, hogy ma azt mondják, hogy ahhoz, hogy lefékezzük a helyzetet, a technológiát kell megváltoztatni. Tudjuk, hogy milyen gyorsan változik a technológia. A valós probléma az, hogy kinek áll érdekében a technológia változtatása azért, hogy átláthatóvá tegyünk dolgokat. Ez releváns kérdés, mert ha erre nem tudunk választ adni, akkor szerintem a többi kérdésre se. De például egy ö, intézményi egyezmény, ugye ahogy vannak olyan algoritmusok, amelyek segítenek a terjesztésben, lehetnének olyan algoritmusok is, amelyeket ö, progresszíven, amelyeket progresszíven csökkenteni lehetne a terjesztést nem tudnám azt a választ elfogadni, hogy az egyik működik, és a másik az nem megoldható. Aztán egy problémát vetnék föl. Ma beszéltünk a topokról, a Google, a Facebook, folytathatnák a listát, de azt is tudjuk, hogy az interneten más szereplők is vannak, amelyek fekete luknak tekinthetők. A kérdésem az, hogy legalább az átláthatóság nevében is mindjárt befejezem, legalább egy monitorozásra lenne lehetőség európai szinten a honlapok tulajdonosa tekintetében, ugye ez is változik állandóan, és hogy nem csak ott állnánk le, hogy pontosan ki jelenik meg, hanem hogy ki van ezek mögött. Amikor egy hírt egy hamis hírt elkezdenek terjeszteni, amögött mindig van valaki, akinek ez szándékában áll, úgyhogy úgy gondolom, hogy aktuális ez a kérdés. Köszönöm szépen. A következő képviselő. Πολύ ενδιαφέρον και το δεύτερο μέρος και ιδιαίτερα την Köszönöm szépen. Üdvözlöm a második panelt. és különösen azt, amit honfitársamtól hallottam, azt üdvözlöm. Kicsit optimistább hangot ütött meg. Azt mondta, hogy a technológia támogathatja a politikát abban, hogy kontrollálja az álhíreket. Mananó kolléga is utalt erre, utalt arra, hogy mi is a valós probléma. Rámutatott arra, hogy pontosan mi is okoz itt gondot az, hogy ki áll ezen platformok hátterében. Itt a Kulturális Bizottságban ezzel a kérdéssel kell foglalkoznunk, meg kell próbálnunk a jó újságírást előre mozdítani, de nem szabad megfeledkezni az illegális szereplőkről, akik meghúzódnak az internet mögött. A következtetések egyértelműek. Bonyolult, összetett helyzetben kell operálnunk, de minél inkább szabad kezet adunk, annál inkább elhatalmasodik ez a szörnyeteg, annál bonyolultabb lesz a helyzet, úgyhogy nagyon fontos, hogy praktikus döntéseket hozzunk. És egy utolsó kérdést föltennék, hogyha megengedik, ez kell Leszkeleki szúrhoz. Amennyiben ez a jelenség az álhír, a kutatás homlokterébe kerülne. Például az amerikai egyetemek célkeresztjébe, akik mindig is úttörő szerepet vállalnak a pusztán tudományos kutatás területen, így nem lehetne megoldáshoz jutni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Sajdrova asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm a prezentációkat, illetve köszönöm az elvégzett munkát is. Az erőfeszítéseket, Svárcasszonyhoz intézem a kérdésemet. Hogyha jól értettem az előadását, kis szervezet keretei között működnek. Vannak-e hasonló partnereik, együttműködnek-e más szervezetekkel, egy ilyen hálózatban dolgoznak-e, vagy sem? A második kérdésem pedig a következő. Gondolom, hogy magánforrásokkal dolgoznak. Nem tudom, hogy állami pénzügyi támogatást kapnak-e, pénzügyi forrásaik vannak-e, eh, az, hiszen nagyon fontos és nagyon hasznos, hasznos munkát végeznek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hermen képviselő következik. Uh, Köszönöm szépen az előadásokat, és elnézést kérek, hiszen nem tudtam mit lenni az előadások elején, ezért ezekről lemaradtam de azt hiszem, hogy itt a vita során azért utolérem önöket. Őszinte leszek. Én is voltam a másik oldalon, kutató voltam előző életemben, és megpróbáltam a politikusokkal beszélni, befolyást gyakorolni. A következő a helyzet. Nagy a, a különbség kettőnk között a kompetenciát illetően, illetve hogy önök nagyon sok időt töltenek bizonyos témákkal. Mi pedig nagyon óvatosan kell, hogy eljárjunk, hiszen minden szavunkat felhasználhatják ellenünk. A kérdésem pedig az, hogy miért nem fogalmaznak nyíltabban, konkrétabban? Schwarzasszonyhoz szólok. Négyen dolgoznak az irodájukban. A mi nézőpontunkból ön mit tenne, hogyha politikai hatalma lenne. Tehát kérem, mondjon egy pár szót erről, hogyan járna el, hogyha politikai hatalommal rendelkezne. Szerintem ez sokkal értékesebb lenne, mint egy egyszerű elemzés, persze az is fontos. Hadd osztam meg önökkel a saját nézőpontomat. hogy hálózatot hoztunk létre, arra vonatkozóan, hogy hogyan védjük meg a demokráciát, az eljárások megsértése esetében, vagy esetleg szavazatvásárlás esetében. Ugye bizonyos kérdéseket a büntetőjog területére tereltünk. Miért? Azért, mert ez megham- meghamisítaná a demokratikus folyamatok eredményét. Hogyha nincsenek szabad és méltányos választások, akkor nincs demokrácia demokrácia. Tehát a szabad és igazságos választás az a minimum követelmény. Hogyha innen tekintjük a dolgokat, akkor azt mondhatjuk, hogy ha politikailag motivált az álhír, és ugye ezt látjuk, akkor ez igazából pontosan az alapokat teszi tönkre, az emberek választási lehetőséget. Nincsenek igazságos és szabad választások akkor, hogyha az álhíreket nem tudjuk kordába tartani. Annyira igazságtalan ez, mint hogyha zsarolnánk a szavazókat, vagy fizikailag erőszakot alkalmaznánk, mint a 20. század elején nagyon sok demokratikus országban. Tehát mielőtt valóban nagyon súlyossá válna a helyzet, azt kérem, hogy konkrétan beszéljenek politikusokkal, mondják el, hogy mit tehetnének a, a, a politikusok a saját alkotmányos kereteik között. Köszönöm szépen. És akkor zárásképpen Pavasszonynak adom meg a szót. A kérdés rendkívül aktuális. Mit lehet tenni azért, hogy a politikai kezdeményezések hatékonyak legyenek azon lakosság csoport tekintetében, amelyek a legkevésbé bíznak a médiában és az intézményekben, és akik a leginkább fogyasztói a hamis híreknek. Ja, vielen herzlichen Köszönöm szépen. Még én is szeretnék két kérdést feltenni. Itt megbízható forrásokról beszéltünk azt hiszem, hogy gyorsan egyet tudunk abban érteni, hogy mit tartunk megbízható forrásnak. Németországban már egy ideje a hazugság sajtó kifejezés forog közszájon. A politikai spektrum jobb oldalán figyelhető ez meg. Tehát vannak bizonyos források, amelyeket nem tudunk megbízhatónak elfogadni. És nagyon nehéz mindez, hiszen ha kimondjuk, hogy ezek nem megbízható források, akkor ez azt is jelenti, hogy ők hazugságokat terjesztenek, és ez nem biztos, hogy így van. A második kérdésem Skalpelis úrhoz. A technika valóban fel tudja-e tárni az álhíreket? Itt nem az egyes híreket, hanem az egész környezetet kell vizsgálni, tehát párhuzamos elemzésekre van szükség, hogy hogyan jelentek meg az adott hírek, milyen forrásokból jelentettek, úgyhogy algoritmusokkal, technikai eszközökkel talán az egész környezetet lehetne megvizsgálni. Ahogy Svárt is említette, vannak még olyanok, akik ezt az egész környezetet próbálják befolyásolni, illetve ebben meghatározni, hogy mi az álhír és mi nem. Ezeket a híreket valós emberek állítják elő, és a közösségi hálókon is sokan hányan kezdeményeznek ilyen hírek teljesztését, amik aztán a médi, amit a médiák is átveszik. A bizottságnak ismét megadom a szót, és aztán lezárásképpen a meghívott szakértők is szólhatnak. Köszönöm. Köszönöm, hogy én is feltettek két kérdést. a megjegyzések alapján is az a benyomásom, hogy ez a fact-checking, az az azonnali válasz egy új jelenségre. Ugye a tények ellenőrzése azért korlátozott, ugye nem annyira munkaintenzív, nincs megfelelő technológia, eszköz a kezében, ahhoz, hogy a legegyeteműbb hamis hírhelyzeteket fölmérje és egyébként meg egy fragmentált környezetben dolgozik, hiszen több szervezet, kisebb méretű szervezetek dolgoznak ezen, és nincs kapcsolat köztük, sokszor párhuzamos a munka, és kevés a kommunikáció közöttük. Ugyanakkor van-e mögött egy fontosabb kérdés, hogyan lehet jobban megtalálni még a károkozás előtt ezeket a forrásokat? Hogyan lehetne egy megelőzőbb jellegű megközelítést alkalmazni? Egy kérdésem lenne, az adatok, milyen adatokra lenne szükség ahhoz, hogy egy olyan rendszert lehessen felállítani, amelyben a különböző paraméterek, a forrás meghatározás, a, az erősítők, hogy ezek botok vagy emberek, aztán a terjesztési módok, a cél, célközönség, a, természetesen a, a tartalmelemzésén túl nekem úgy tűnik, hogy ehhez egy sokkal részletesebben kéne ismerni azt, hogy az egyes platformokon mi történik. A Twitter valamennyire hozzáférés biztosít az API-hoz, más platformok nem. A kérdésem az, hogy milyen szintű adat hozzáférésre lenne szükség ahhoz, hogy egy méltó nyomon követést lehessen felállítani az olyan, tehát a, a fake news források tekintetében. Köszönöm. Mielőtt a szakértőknek megadom a szót, nem mulaszthatom el, hogy egy további látogatócsoportot üdvözöljek. Düsseldorf hallgatói látogattak el most hozzánk a saját városomból, és remélem, hogy számukra is hasznos ez a mostani vita. És ezt is természetesen megtapsolhatnánk. Most a Két szakértőnknek eh, adom át eh, a szót. Ki melyik kérdésre kíván válasz, eh, válaszolni, szabad a választás. Ki akarja kezdeni? Itt több kérdést felírtam, igyekszem ezeket megválaszolni. A technikai megoldásokat meg lehet találni, hogy megállapítsuk, hogy ki mit tett közzé, és hogyan mutat be bizonyos témákat. Tehát ezek a technikai megoldások lehetségesek, megfelelő algoritmust lehet alkalmazni a Las vegas konspirációs elmélet alapján a, vagy például, hogy a Google keresőben mi volt első előkelő helyeken, tehát erre lehetőség van. A Facebook kapcsolatos kérdést, illetve az adat ellenőrző technikákat, megoldásokat, amikor mi egy álhírt értékelünk, Eh, itt 80%-os eh, megosztást eh, vizsgálunk. Ez általában három napot vesz igénybe, de ez változó, hiszen az álhírek alapja más és más, és azt sem tudjuk pontosan, hogy mikor jelölték álhírként az adott információt a Facebookon. Itt arra van hogy törlünk információt, hanem a moderátorok, akik na, gyűlölet tartalmakat vagy egyéb alireket törölnek, ez az ő döntésük, mi ebben nem folyunk bele. Szeretnénk a közösséggel is erőteljesben működni az a tény ellenőrzésben, helyi média, médiumokkal. Azt hiszem, hogy az emberek általában sokkal jobban bíznak a helyi médiumokban, ami a helyi híreket illeti, hiszen a helyi újságírók jobban kiismerik magukat az adott közösségben. Maßnahmen, ähm, ich glaube, es ist... Mi a politikai intézkedéseket illeti, nem lenne jó, hogyha egy állami hatóság döntené el, hogy mi igaz, mi nem. Természetesen szükségünk van arra, hogy gyors válaszokat kapjunk, és az összefüggésekről is, statisztikákról értesüljünk. A képzésbe kellene befektetni, különösen az idősebb korosztály esetében, ugyanis a demográfiai adatok is azt mutatják, hogy az idősebbek meghatározóbbak a választások során, tehát itt felvilágosításra, képzésre lenne szükség, és Németországban, illetve egész Európában is a rendőrség és a bíróság körében is ilyen képzéseket kellene lefolytatni. Ami a hazugság sajtót illeti, itt most arra szeretnék koncentrálni, hogy van egy nagyon jó projekt, ami azt értékeli, hogy hányan, milyen megjegyzésekért kommentekért felelősek, és a kommentátorok 10%-a írja a kommentek döntő többségét. A hazugság sajtóban írók is egyébként általában megjelennek a kommentálók között, úgyhogy ők nem teljesen tűnnek el a színről, vagy ők a saját világnézetüket próbálják kifejteni, és aztán visszanyúlnak a, az objektív sajtóhoz is. A pénzügyi forrásokról még említettem, hogy mi non-profit szervezetként működünk, alapítványokból kapunk finanszírozást, magán alapítványokról van szó. So, thanks very much for your comments. Uh, there were some... Köszönöm szépen a megjegyzéseket, nagyon uh, fontos témákat említettek. Följegyeztem a kérdéseket, de hát nem tudok mindegyikre válaszolni. Ki a felelősség a hamis híreknél? Ezzel kezdeném. És uh, hogy a platformoknak van-e felelőssége a hamis hírek terjesztése tekintetében. Ahogy korábban is mondtam, a fake news az a tartalom, és van egy írója ennek a tartalomnak, ő kéne, hogy felelős legyen a tartalomért. Másrészt, hogyha egy fake news cikk terjesztésre kerül, mert a valós emberek ezt terjesztik, de az egy dolog, de valójában itt a motorok, a kereső programok terjesztik, tehát ez a mondjuk, hogy a sötét webszolgáltatás szolgáltató, vagy kormányok által irányított módon történik, akkor a platformok kellene, hogy felelősek legyenek azért, hogy leállítsák ezt. Tehát amikor valamit ö, szociális jellegűnek mutatnak be, de valójában nem az, mert valójában egy kampánytámogatás a célja, akkor a felelős ennek az, aki ezt a szociális jellegű cikknek mutatta be. Tehát így kéne, ő kéne, hogy megszüntessék a jelenséget. Az adatokról is beszélnék. Ez a valós probléma, ahhoz, hogy megtaláljuk a hamis híreket, ahhoz fontos az adatvédelem. Nagyon nehéz a hamis hírek felfedőinek, ellenőrzőinek hozzájutni az adatokhoz, monitorozni például a beszélgetéseket. Ezek gyakorlatilag magánbeszélgetésnek tekintendők. Másrészt az algoritmusok tudják szűrni a tartalmat, és fel tudják dolgozni a tartalmat. Attól függ, miről beszélünk, hogyha a beszélgetésekről beszélünk, mondjuk ilyen magánjellegű csetszobákban, akkor ott nagyon nehéz a monotírozás, anélkül, hogy a adatvédelmi jogokat megsértenénk. Hogyha egy újságcikről van szó, aminek van egy forrása, valahol fölkerült, valahol kiposztolta az interneten, akkor a Google és a Facebook azonnal az algoritmus segítségével meg tudja ezt találni, és az emberi tényezőket is fel tudja mérni. Tehát nagyon figyelmesnek kell lennünk, ugye az adatok magántulajdonban vannak, sérülékenyek, érzékenyek, védeni kell ezeket. Aztán a következő kérdés, hogy a környezet mennyire befolyásolja a hamis hírek terjedésének a sebességét. Vannak-e algoritmusok? Többféle algoritmus van. Vannak olyanok, amelyek a tartalmat vizsgálják a hír esetén, de vannak olyanok is, amelyek a terjesztést és a terjesztési modellt vizsgálják. A Google mögött a legnagyobb gondolat az az, hogy nem a tartalom a fontos egy oldal tekintetében, hanem hogy az oldalak hogy kapcsolódnak egymáshoz. A tartalmak kapcsolata fontosabb, mint a tényleges tartalom néha. Az algoritmusok ezt figyelembe veszik, és ez nagyon fontos. Néhány elképzelést megosztottam önökkel arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet használni, hogyan lehet a forrásokat megtalálni, és a indokot, hogy miért terjesztenek egy hamis hírt, és így meg lehet találni a modellt is. Aztán, hogy a fake newsok -ok kutatástárgyát képezik el. Igen, nagyon sok aktív kutatás van erre vonatkozóan, természetes nyelvet feldolgozó algoritmusok, a tartalmak a feldolgozása, network algoritmusok, amelyek próbálják a, megtalálni a bot viselkedési modelleket. Tehát a technológia természetesen kínál lehetőséget arra, hogy jó dolgot tegyünk meg, hogy rossz dolgot tegyünk. A komputeres tudományok területén Ellen Turing, egy alapító, is írt egy cikket még az 50-es években a mesterséges információról, és leírta, hogy mi történik akkor, hogyha egy bot le tud folytatni egy emberrel egy beszélgetést, anélkül, hogy rá lehetne jönni, hogy nem is emberről van szó. Ennek persze negatív hatása is van. Volt egy híres eset tavaly, vagy néhány évvel ezelőtt, amikor egy jó bot, egy Twitter bot, amit a Microsoft tett ki a Twitterre, olyan környezetben találta magát, ahol rasszista megjegyzések voltak, és gyűlöletbeszédek voltak, és ezért maga a bot is rasszistává vált. A környezet, ahova belépünk, ugye az az emberi környezet, ahova betetjük a technológiát, az magát a technológiát megváltoztathatja. Lehet, hogy ennek van indoka, de hát amikor rossz környezetben van, akkor sok uh, ugye negatívumot is felszív, ami ott a környezetben létezik. Végül úgy gondolom, a fake news ellenőrzés nagyon kemény feladat, nem is várnám azt, hogy meg lehet oldani könnyen a problémát. A szabályozás is nagyon nehéz, ugye gyorsan változik a technológia. Összességében úgy gondolom, hogy ez egy fontos kutatási probléma. Az internetes képzettség szempontjából is, az internet felhasználók szempontjából is ez fontos, az a, persze nagyon fontos a tények ellenőrzése, de olyan sok emberi forrása van ehhez szükség, hogy úgy gondolom, hogy emberek ezt nem tudják megoldani. Az algoritmusok kell, hogy a munka nagy részét elvégezni, és utána kell, hogy ezek eljussanak a fact-checkerekhez. Aztán persze lefolyhat a filozófiai vita is, hogy mi a hamis, mi a nem hamis, hogyan kell megírni egy cikket. Tehát részben védeni szeretnénk. Ugye mindenkinek van egy hangja, mindenkinek lehet egy véleménye, hogy elmondja, amit akar. Ugye polgári jogokat nem akarjuk mm, megszegni, de ugye más, amikor valós emberi terjesztésről van szó, vagy szervezett kampányok vannak, ez súlyos problémát okozhat, és az ilyenfajta terjesztést esetleg nyomon tudjuk követni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy erről még órákon át tudnánk vitatkozni. Hendrix úr azonban még jelentkezett. Röviden megadom még neki a szót, és utána lezárjuk ezt a vitát. A mediált politikai fellépésről kérdeztek rá. A civil szervezetek, a politikai szervezetek, és más szervezetek, például az ENSZ, az OECD, illetve a Világgazdasági Fórum célja az, hogy valahogy változtatást idézzenek elő. Hogyha valami olyan, mint a sajtó, olyan íze, hangja van, akkor valószínűleg erről van szó a sajtójóról. A főszerkesztők mindannyian fölhívják a figyelmet a közösségi médiára, és felelősségre kell őket vonni. Felmerül a kérdés, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni, de hát ez legyen az ő gondjuk, hiszen minden más médiát ez érint. Az Üddeutsche Zeitung, a BBC, a CNN, és mindenki ugyan azokat a standardokat követeljük. Miért nem követeljük a többiektől? Ezt nem értem. Aztán ismét érdekessé kell tenni ezt a témát. Majd a saját újraválasztási ciklusokhoz ne alkalmazzák a Facebookot. Ami pedig a közösségi média platformokat illeti, hát itt közösek az érdekeik önökkel. A Facebook és a Google de föl kell venni a kapcsolatot. Tájékoztatásra van szükség, kutatásra, minél gyorsabban. Nem olyan nehéz ez. Tehát ezek a javaslataim. Eben, why not? <laughs> Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Ami a médiumokkal kapcsolatos hatáskört, illetve hiszem, hogy ezben már ez szerepel, és a tagállamokat is segítenünk kell illetve az segítségről is támaszkodunk, hiszen a mi lehetőségeink eh, és forrásaink, eh, mint szakbizottság korlátozottak. Köszönöm még egyszer a szakértőknek eh, a megjelenésüket. Nagyon érdekes és informatív, rengeteg információt hozott ez a vita, amiken majd még tovább fogunk vitatkozni, a bizottság majd valamikor a még tervezett meghallgatásokat követően hallani fogunk, és ezzel a témával a továbbiakban is foglalkozunk. Még egyszer köszönöm szépen, és remélem, hogy élvezik még a brüsszeli itt tartózkodásukat. Egy napi rendi pontunk van még, úgyhogy egy kis türelmet kérek még a képviselőtársaktól, még egy rövid ideig maradjanak itt, nem lesz túl hosszú. És még szeretném azt is elmondani, hogy a 11-es napirendi pont az Európai Ifjúsági Stratégia végrehajtásáról nem kerülhet holnap a napirendre. Gardizibial azon, ugyanis megbetegedett, úgyhogy ma nem tudott eljönni. Ugyanakkor nem tudjuk tovább halasztani, és januárban a jelentést kell már megvitatnunk, illetve erről eszmecserét folytatnunk Úgyhogy ezt el kellett halasztanunk, sajnos megbetegedett, ezt erre nem számítottunk, hát ilyesmi előfordul. Éppen ezért a legeslegutolsó napi rendi pontunk következik. Itt viszont megkérek mindenkit, aki nem a parlament képviselője, így például a bizottság munkatársai is távozzanak a teremből, ugyanis itt zárt ülést fogunk tartani, kizárólag a parlamenti képviselők, asszisztensek és egyéb munkatársak vehetnek csak részt ezen. Oh, it was okay. okay. okay.